El señor presidente. Az elnök. Se reanuda la sesión. Tenemos disponible el acta de la sesión anterior. Szeretném folytatni tehát plenáris ülést. Az előző ülés jegyzőkönyve elérhető, ha nincs ellenvetés az a kapcsolatban, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Következő napi rendi pontunk pedig közös vita a közös biztonság és védelempolitika ügyében, különös tekintettel a pénzügyi válságra. Először a főképviselő asszony, a bizottság alelnöke, Lady Ashton kapja meg a szót. A Lizek jelentés, a válság hatása a védelmi szektorra az alkalom, amely a vitára, közös vitára alkalmat adott. Először tehát Ashton báró női a szót. Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm Lizek úrnak az általa írt jelentést. Mint tegnap este elmondtam, amikor találkoztam vele, éppen az Európai Védelmi Ügynökségtől érkezem, akik szintén kértek adják, át, adjam át köszönetüket a munkájáért. Elnök úr, a, ez évben nem lehet szemet hunyni a, a védelmi politikának sem, a válság hatással van, a védelmi kiadások is csökkentek. Ezért fontos az, hogy megosszuk a katonai képességeinket, összevonjuk és közösen szervezzük azokat azokban a missziókban és műveletekben, amelyek most folynak az az igény, hogy az Európai Unió többet és jobban tegyen e téren, egyre sürgetőbb választ kell adnunk azokra a komplex fenyegetésekre, amelyek érvényesülnek világban. Energiabiztonság, cyberbiztonság és egy sor más területen. Globális felelősséget is viselünk, és a pénzért értékelnek kell érvényesülnie. Ehhez az kell, hogy a közös védelmi és biztonságpolitika koherens, átfogó stratégia mentén kerüljön kifejtésre, átfogó módszertannal a megfelelő eszközökre támaszkodva, ahogy ezt a külügyi bizottság is kigyilvánította december 1-én. A költségvetési ö, megszorítások velünk maradnak a darabig, ám a jobb együttműködés, a közös programkészítés, a fejlesztési segélyek programadása, a európai állampolgárok kimentése a konfliktuszónákból és egyéb tevékenység területén jobban tudjuk megszervezni magunkat, kevesebb pénzzel többet is lehet érni. A decemberi ö, külügyminiszterek tanácsa is felhívta a figyelmet arra, hogy erősíteni kell a kooperációt, a szinergiákat ki kell használnunk, egymást kiegészítenünk kell, nem egymást ismételnünk és párhuzamos erőfeszteseket tennünk. A külügyi szolgálat is erre törekszik, az Európai Bizottsággal és a tagállamok szervezeteivel egymást erősítve és nem egymással versenyezve kell működjünk. Decem, a decemberesi tanácsülésen megállapodtunk a felül is az Európai Uniónak javítania kell műveleteit azzal is, hogy jobban meghatározza az igényeket, precíz célokat határoz meg, és exit stratégiákat is kialakít. Az Európai Parlament, a nemzeti parlamentekkel és kormányokkal együtt fontos szerepet játszik abban, hogy a demokratikus fejlesztés az európai biztonság és védelmi politikának megvalósuljon, és a politikai számon kérhetőség mentén alakuljon. Elnök úr, egy pillanatra néhány fontos eredményre szeretnék koncentrálni, ami ezért történt. A struktúrák szintjén létrejött a külügyi szolgálat, amelyet most már jobban, gyorsabban és okosabban tud választani a válságokra, kihívásokra. Amikor 2010, amikor elindult a, külügyi szolgálat, az arab tavasz azonnali választ követelt. Egy válságkezelési tanács és platform jött létre, amely a válsághelyzeteknek lehet választ Líbiában, Afrika szarvában és ö, Libériában is. Nagyon fontos kapacitás is ez, választ tudjunk adni, és közvetlenül az én irányításom alatt működik, együtt dolgozva a többi szolgálata. A korai riasztási képességeinket is elvetettünk egy uh, Situation Room létrehozásával, és uh, felhalmoztunk védelmi politikai szakértelmet is az EU delegációk munkatársai körében. Uh, Mindez egyfajta szerkezetváltást igényelt, és a jelenlegi források, a korábbi források átszervezését. A hatékonyság mentén nem komplex és költséges megoldások keresésében valósult ez meg. Átfogó módszert van szükség az átfogó cselekvésekre. Úgy gondolom, hogy a külügyi szolgálat erre a legjobban megfelelő szervezet. Összetűk kapcsolni az Európai Unió rendelkezésre álló összes eszközt, prevenciós, fejlesztési és válságkezelési cselekvések érdekében. Mindezt Afrika szarvában és a déli szomszédságban sikerült kiteljesítenünk. Egyesek azt mondják, hogy a közös biztonság és védelmi politika kifáradás jeleit mutatja. Hát e területen intenzív munka folyik, konkrét eredményekkel, átfogó és szerintem előre tekintő tanácsi konklúzióban öltött ezt testet. Elnök úr, a katonai képességeink ügyében november 30-án az Európai Védelmi Ügynökség irányító tanácsa egy tagállami vállalást kért konkrét projektekre vonatkozóan, beleértve azokat a területeket is, ahol a líbiai beavatkozás bemutatta, hol vannak a gyenge pontjaink. Jó első lépés ez ahhoz, hogy jövő tavaszra tartalmi előrelépések történjenek a NATO Csikágói csúcsra vonatkozóan is, amelyre magam is elutazok. Lészek úr jelentésre reflektálva, meg én is el kell mondjam, nincs alternatívája az együttműködésnek a területen. A nemzetek közötti együttműködés kell legyen az alapszabály, nem, hogy, nem a kivétel, ahogy korábban volt. Európa védelmi képességét meg kell őriznünk, tovább kell fejlesztenünk ezen az alapon. Egyetértek Lészek akkor azon állításával, hogy a pooling and sharing, azaz a, a képességek összeszervezése és megosztása a legjobb módszertan a védelmi ügynökség révén is igyekszem elősegíteni az együttműködést a tagállamok között, így növelve a globális versenyképességét és hatékonyságát az európai védelmi iparnak. Júliusban bemutattam egy átfogó jelentést a közös védelmi és biztonságpolitikában, amely a további munka paramétereit is meghatározza. A hardware tekintetében is, a szervezeti válaszadás, katonai képesség és szoftver tekintetében is a műveletek kifejtésében és a partnerekkel való együttműködésben. December 1-én a tanács üdvöz, üdvözölte ezt a munkámat, ami erősíti szerintük is a KVBP-t. A tagállami kezdeményezés, mint a Weimeri háromszög kezdeményezés és egyéb közös cselekvések további lendületet adtak ennek a munkának. Örülök annak, hogy pragmatikus utat találtunk a tervezés és a KVBP végrehajtása tekintetében a konkrét műveletek ügyében is. A műveleti központok a következő ö, külügyminiszterek tanácsában élnek majd jelentéssel az Afrika szarvában kifejtett művelet ügyében. A polgári és katonai képességek szinergiáját is meg kell ragadjuk, tanulva a korábbi tapasztalatokból. Szerintem nagyon nagy előrépés született partnereinkkel együttműködésben. A védelemi a biztonsági és védelmi ügyekben a NATO alapvető fontossága. A Lisszaboni szerződés is belátja ezt. Ez az első olyan Európai Unió szerződés, amely konkrétan utal a NATO szerepére. A, a NATO védelmi szerepét kombinálhatjuk az Európai Unió cselekvésével. Egymást kell erősítsék ezek a szervezetek. Én azon dolgozom, hogy szoros együttműködés alakuljon ki Rasmussen a NATO főtitkárral, és ezáltal közelebb kerüljön a NATO és az EU egy pragmatikus lépésről lépés való együttműködésben a két szervezet közös céljainak meg elérés érdekében. A líbiai válság ismét rámutatott, hogy erre szükség van. Nagyon sok hadszintéren, műveleti szintéren kéz a kézben dolgoztunk együtt a NATO szervezeteivel. A képességeink, az okos védelem, a pooling and sharing jegyében való kihasználása e- eddig példátlan együttműködés hozott a NATO-val is. Az ENSZ is természetesen hosszú távú partner marad, és valósággá kell fordítanunk ezt az együttműködést. Olyan területeken, ahol együtt tudunk működni. Afganisztánban, Szomáliában, Koszovóban, Líbiában, és a stratégiai párbeszéd révén is. Személyesen is részt veszem a stratégiai partnerenkkel a védelmi és biztonsági kérdésekben, a Líbiában is, meg az Afrika szarvát érintő térségben is. Az Egyesült Államok júniusban a KVBP polgári misszióiban a részvételéről tett vállalásokat, és a Koszovóban már most is, és Afganisztánban is Európai Uniós parancsnokság alatt dolgoznak amerikai állampolgárok is, tisztviselők is más partneri országokkal, a déli és a keleti szomszédságban levő partnereinkkel is együtt kell működnünk. Hadd beszéljek röviden a jövőbe vezető útról. Szerintem tovább kell az átfogó megközelítést tovább kell alkalmazni a cselekvésekben, a konfliktus meglőzésben, a közvetítésben és a válságkezelési cselekvésekben. A KVBP-nek kulcsfontosságú szerepe van a szervezett bűnözés elleni harcban, a fegyvercsempészet, kábítószercsempészet, embercsempészet elleni harcban is. Ezek közvetlenül kapcsolódnak tudnak a válságokhoz például. A szállövezet védelmi kockázata a különféle fegyvercsempészet és milíciák felfegyverzését is jelentette Líbiában. Az Európai Unió eszközrendszerének koherens stratégia alapján való kombinációja alapvető fontosságú az ilyen fellépésekben. Folyamatos figyelemmel kell kísérnünk a ö, különféle képességeinket. A tanácsnak meg kell ragadni minden alkalmat a, ennek érdekében, innovatív módszereket találva arra, hogy 2012 első felében a negyedik generációs szervezeti fejlesztésben az a megfelelő emberek a megfelelő helyekre kerüljenek szisztematikus módon kell megosztanunk és összeszerveznünk eszközeinket, nem csak a pénzügyi válság miatt, hanem azért is, mert így jobb az operatív hatékonyságunk hosszú távon is. Ezen túl a missziók hatékonyságát és a műveletek hatékonyságát is javítanunk kell. Az Európai Unió hozzáadott értéket kell, hogy hozzon a közös védelmi politikai lépésekben, kilépési stratégiákat is meghatározva, fenntartva persze az elért, ered, a műveletek által elért eredményeket. A már most folyó műveletek ügyében is, meg az új missziók ügyében is nyitva állok, különösen olyan tekintetekben, amelyek Európa biztonsága szempontjából rendkívül fontos vezet, például a Szahal vezet, vagy Líbia. A közös védelmi és biztonságpolitika csak annyira törő, nagyra törő és hatékony lehet, amennyire engedjük. Ehhez politikai akarat és ambíció kell és azt is jelenti ez, hogy a KVBP költségvetését úgy kell meghatározzuk, hogy a negyedik generációs igényeknek megfeleljen. Az Európai Unió múlt havi vállalása és támogatása alapvető fontosságú volt a tekintetben, ezért köszönet illeti önöket is. A hozzászólásomat elnök úr azzal zárom, hogy megköszönöm támogatásokat, a kvbp többen kifejtett munka támogatásában, és a folyamatos vállalásokat, amelyeket a területen kifejtettek. Ez elemi része az Európai Unió külső cselekvéseinek, és ezért szeretném még egyszer megköszönni Liszek úrnak is az átadott jelentést. Köszönjük Ashton asszonynak. Négy percre Liszek úrnak adom meg a szót, parancsoljon kollega. Szanowny panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel, szanowni państwo. Elnök úr, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim, Köszönöm ezen kedves szavakat, amelyekkel jelentésemet illette. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy közös munka végeredménye ez. Nem csak én dolgoztam ezen a témán, jó néhány kollégám is segített a védelmi és biztonságpolitikai albizottságban. Árnyék előadóim szintén komoly munkát végeztek, akikkel kiváló volt az együttműködés, szerettem volna mindannyiuknak megköszönni ezt az együttműködést. Örömmel hallottam Eston asszony és a tanács képviselői komolyan átlátják, átérzik azokat a problémákat, amelyek a közös kül- és biztonság a védelmi és biztonságpolitika terén tapasztalatúak. A tanács fontos számunkra, hogy a tanács tisztában legyen azzal a tényel, hogy az Európai Parlament Külügyi Bizottságában. Igen, komoly. fontosnak tartják a tagállamok együttműködését, hiszen így a védelmi és biztonságpolitikai területen hatékonyabban léphetünk fel. Hallhattuk, hogy Robert Gates, amerikai védelmi miniszter mondott, akit először kritizáltak, de aztán úgy tűnt, hogy jó néhány politikai politikus és eh, európai magas beosztású hivatalnok eh, végül úgy döntöttek, hogy nagy Robert Gatesnek nagy mértékben igaza volt. Tehát a konklúzió az, hogy igen komoly eh, kívásokkal kell szembenéznünk közös biztonság és védelmi politika uh, terén. Az Európai Uniónak meg kell találni azokat a szinergiákat, amelyek segítségével a tagállamok optimalizálhatják a védelmi költségvetésüket. Pénzügyi válság idején, amely globális jelenség, eh, különösen eh, komoly költségvetési költségvetés csökkentés tapasztalató védelmi kiadások terén, ami aggodalomra ad okot jó néhányunk számára. Igaz az, hogy a védelmi kiadásokat nehéz eh, fenntartani, amikor ilyen óriási szociális társadalmi nyomás eh, van a kormányok vállán, ugyanakkor még ilyen nehéz időkben sem szabad a védelmi kiadásokat a végtelenségig lefaragni. Jelentésemben megpróbáltam javaslatot tenni arra, hogy hogyan lehetne optimalizálni a védelmi kiadásainkat, még ha kevesebbet is költünk, mint korábban, hogyan költhetjük el hatékonyabban, okosabban, intelligensebben ezeket a pénzeket. Amit a főképviselő asszony mondott, ez való igaz, az erőforrások, a kapacitások megosztása elengedhetetlen, és segíthet abban, hogy a költségeket csökkentsük. A lehető leghamarabb be kell határolni, hogy mik, melyek azok a legígéretesebb projektek, tervek, felépések, amelyek mindenki számára fontosak, e, logisztikai támogatás, az egészségügyi e, ellátás biztonsága, a tengerhajózás felügyelete, a biológiai és vegyi e, fegyverek elleni védelem, a hírszerzés, azok a területek, ahol minden okunk megvan arra, hogy hatékonyan együttműködjünk mindannyiunk előnyére és örömére. Az Európai Védelmi Ügynökség szerepét sem szabad alábecsülni, ennek kell rámutatnia a koordinációs lehetőségekre. Fontos eh, kérdés, amivel foglalkozik a jelentésem még, a technikai fejlődés kérdése lemaradásban vagyunk jó néhány szempontból. Gondolnék itt a például a védelmi beruházások terén a közbeszerzésekre, a szerződések odaítélésére, beszállítói szerződések odaítélésére. Azt hiszem, hogy az időm elfogyott, jó, hogy egyetértünk főképviselő asszony a ügyben. Köszönjük szépen, az étre nevében most egy percre. Tosanovszki úr kapja meg a szót, parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr! Tisztelt alelnök asszony! Jelentés tevő vagyok az Étre Szakbizottság véleményével kapcsolatosan. Nagy valószínűséggel a pénzügyi válság és a megszorítások nyomán a védelmi politikai programokat is mindez hátrányosan befolyásolja majd. Nincs közös politikánk ezen a téren, ezért ez súlyosbíthatja a negatív hatásokat a védelmi politikára. Észszerű ugyan egy közös politika kialakítás ezen a téren, de ez veszélyeztetheti a tagállamok szuverenitását. Ezért az európai védelmi politikát úgy kell kialakítani, hogy egy átfogó együttműködés alakuljon ki, de eleget kell tennie a hadiipar nemzeti sajátosságainak is. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk jobban konszolidálni a keresletet. Gondoljunk a közös kutatási projektekre, vagy a kapacitások összefogására. Az export sok vállalatnak segít, de vannak olyan vállalatok, amelyek nemzetközi szintéren nem versenyképesek. Ezeknek a vállalatoknak tovább kell diverzifikálniuk a portfóliójukat, főleg ami a polgári védelmet illeti. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Tosanovszki úrnak. Most pedig a frakciók felszólalói következnek, először is Brock úr a néppárt nevében. Elnök úr, alelnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani Liszek úrnak, valamint a Védelmi Albizottságnak, amiért én kiválóan előkészítették a jelentést. Világos, számunkra a külpolitika mindig összefügg a prevencióval, megelőzéssel, és ezáltal szeretnénk a katonai beavatkozást feleslegessé tenni. Ez a kiinduló pontunk, ami a külpolitikát illeti. De a béke fenntartás számára sajnos szükség van katonai beavatkozásokra is időnként, és ha már ez így van, akkor a lehető legjobban kell felhasználnunk az eszközeinket. A jelentés világosá teszi, hogy az erőforrásokat nem használjuk elég hatékonyan. Amikor kevés a pénzünk, gondoskodnunk kell arról, hogy szinergiákat teremtsünk, amelyek csak is európai szinten jöhetnek létre. Ezért fontos, hogy elkészüljön egy fehér könyv, amelyben az Európai Unió fő érdekei megfogalmazódnak, másrészt pedig megnézzük, hogy milyen eszközeink vannak a célok elérésére. A beszerzés, a kutatás, a fejlesztés területén közösen sokkal előbbre jutunk, mint hogy mindenki saját maga tevékenykedjen. Ezért az Európai Védelmi Ügynökség döntő fontosságú ezen a téren. Továbbá úgy gondolom, hogy a multinacionális szervezetek is nagyon fontos szerepet játszhatnak a jövőben. A bevethetőség és az azzal összefüggő jogi problémák is vizsgálatra szorulnak. Úgy gondolom, közös erőfeszítéseket kell tennünk, ez a katonák javát is szolgálja. Ha megnézzük hogy mi történik például Afganisztánban, hogy nincs megfelelő együttműködés, hogy a Berlin plusz sem lehet megvalósítani megfelelő módon, anélkül, hogy a NATO és az Európai Unió polgári válságkezelése együttműködjön, akkor láthatjuk, hogy még nagyon sokat teendő. És a lelnök asszony, neki igaza van, Mindehez szükség van arra, hogy megszülesen meglegyen a kollektív politikai akarat, amely tekintettel arra, hogy kevés a pénz, egyre nagyobb fontosságot nyer majd a különböző nemzeti költségvetésekben is tükröződik majd. Köszönöm. Elnök, köszönöm Köszönöm szépen. szépen. Most a Szociális Demokrat a frakció nevében Kopászony egy percben. Köszönöm szépen. Bizt, elnök úr, este asszony. Szeretnék gratulálni eh, Lizek úrnak elsősorban a jelentéséhez, mely a védelmi politika jövőjét határozza meg a válság által meghatározott időben. Két fő kérdésre kell válaszolnunk. Egyrészt több együttműködésre, szinergia, szinergiák kiaknázására van szükség az Európai Unió terén, hogy elkerüljük a a források elpazarolását, másrészt meg kell védjük a munkahelyeket. Tekintettel a különleges gazdasági helyzetre nyilvánvaló, hogy képzelőerővel kell bírjunk, innováció révén, fenntartva a védelmi iparunkat, amely, amely a jövőben akár több munkahelyet is teremthet. Ehhez azonban egyfajta ipari szerkezetváltásra van szükség, oly módon kell ez történjen, hogy ez a leg, legkevesebb negatív hatással legyen a foglalkoztatásra. Az európai szolidaritás révén kell tehát haladnunk, egymást kiegészítve, ez az az iránymutatás, amely a progresszív politikát hozhat létre a védelem tekintetében. Köszönöm szépen, Kopa asszony. Most a, az ALDE képviseletében Nikolaj asszony a szó. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony. Úgy vélem, hogy ez a mai vita, a Liszek jelentésről folytatott mai vita, igen fontos az európai közös biztonság és védelmi politika jövője szempontjából. Egy fontos és alapos jelentés ez, amely nem csak elemzi a helyzetet, hanem megoldásokat is javasol. És remélhetőleg a KBVP terén növeli majd a kohéziót is. Elgór szavaival élve a válságot lehetőségé alakíthatjuk, a közös biztonság és védelmi politikát továbbfejleszthetjük, ugyanakkor a védelmi kiadások lefaragása a tagállamokban igen komoly veszélyt is magában hordoz. Amerika és Európa eh, az európai NATO tagok közötti szakadék tovább tágulhat, és így eh, a válsághelyzetekben a reagáló képességünk is csökkenhet. Az Európai Védelmi Ügynökségnek nagyobb szerepet kell szánnunk, reagáló képességét javítani kell, és nagyobb szerepet kell játszania az erőforrások koordinálásában, megosztásában. Ez az egyetlen megoldása az, hogy a közös kapacitásokat teremtünk, ehhez pedig az interoperabilitáson keresztül vezet az út. Másképp nem lehetünk hatékonyak, nem járhatunk sikerrel. Mindehez azonban Európának egy közös technikai, technológiai, kutatási alapot kell eh, kialakítania. és a védelmi közbeszerzések terén is eh, egyformán kell eh, eljárni, hiszen a védelmi kiadások terén az egyik problémát éppen a korrupció okozza, amely a védelmi beszerzésekben sajátos módon az évek alatt beivódott. Egy etikai kódexre követnie kell mindenkinek, különben fabatkát sem ér, és azt hiszem, hogy az európai adófizetők érdekeit csak így szolgálhatjuk. Köszönjük, Nikolaj asszony! A zöldek nevében Két és fél percben Bütikoffer úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Esten asszony, kedves kollégák, Szeretném megköszönni Liszek úrnak ezt a kiváló jelentést. Ahogyan Elmár Brock is elmondta, a jelentés megpróbálja megragadni a lehetőséget, amely abban rejlik, hogy a nemzeti költségvetésekben egyre kevesebb a pénz, ezért az eddigi pazarlást a fegyverkezésben nem lehet folytatni úgy, mint ahogyan eddig tettük. Az összevonás és megosztás koncepcióban rejlő lehetőséget Liszek úr felkarolja, és nagyon örülök annak, hogy néhány kisebb módosítással megpróbálja nagyon illedelmes módon, diplomatikusan, de növeli mégis a nyomást a tagállamokra. Ha ez lenne a legfőbb tartalma a jelentésnek, akkor a frakcióm holnap rögtön megszavazná. Azonban van két negatív vetülete is a dolognak. Egyrészt a jelentés a, annak révén, hogy a tagállamok megszorultak pénzügy, pénzügyileg, megpróbálja katonai ráfordítások számára kannibalizálni az EU költségvetését. Nem helyén való a Horizont 2020 keretében, vagy a hetes keretprogram keretén belül katonai fegyverkezési intézkedéseket finanszírozni. Nem helyén való a katonai akadémia finanszírozása az EU-s pénzek révén. Ez eltereli a figyelmet a tényleges feladatról, arról, hogy gondoskodjunk arról, hogy a hatékonyság és a költséghatékonyság párosuljon egymással. És harmadszor, azt látom, hogy a liberálisok harcolnak most a legfőképpen ezért, és ami az átláthatóságot és a versenyképességet illeti, a közbeszerzések kapcsán ezeket a vívmányokat próbálják a liberálisok semmisé tenni egy hangzatos címszó alatt, mégpedig azon címszó alatt, hogy munkahelyeket kell biztosítani, illetve fenntartani. Kérném Önöket, hogy ne engedjenek a nyomásnak e tekintetben. Mi módosítókat nyújtunk be arra vonatkozóan, hogy külön szavazzunk bizonyos bekezdésekről. Ezek nem kerülhetnek be ebbe a jelentésbe, mert ez a hatékonyságot hátráltatja és pazarláshoz vezet. Köszönöm. Köszönöm, Butikofer úr. Most a konzervatív és reform frakció nevében két percben van Arden úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Liszek úr egy részletes és jól megírt jelentést készített, sajnálatos módon azonban nem jó konklúziókat vont le ebből. Úgy tűnik, hogy ebben a házban minden gondra az a válasz, több Európát. Európa integráció, az gyógyszer mindenre. Hát itt az aggályok inkább a több katonai képesség, nagyobb szolidaritás a NATO-val lenne a recept. Ehhez pedig komoly politikai akarat és operatív vállalások kellenének, ez sajnos hiányzik nagyon sok európai országban. Attól tartok, a tényleges kihívások és veszélyek, amelyekkel szembe kell nézünk, nem kapnak megoldást, hogyha ugyanazon eljárásokat alkalmazzuk a védelemre, mint az euróra alkalmaztunk. Az Európai Unió ne avatkozom bele a védelmi kérdésekbe, ez eltereli a figyelmet, ez a fajta ö, ambíció. A líbiai válság több mint elég bizonyítéket adott arra, hogy a KVVP egyszerűen nem releváns politika. Senki sem akart Európai Uniós katonai beavatkozást, sem az ENSZ, sem a NATO nem A líbiai tapasztalatok nagyon erősen rámutattak a, a, arra, hogy a pooling and sharing elv veszélyes. Ez nagyon vonzó lehet az Európai Unió politika csinálóira, de a németek visszavonták az EVEX kémrepülőgépőiket a libiai beavatkozásból. Milyen példát nyújt ez? Az a 20 nyolc ország, amely megállap, megállapodott ugyan a líbiai cselekvésben, de csak a fele vett részt az akcióban, és csak egy harmad ezen országoknak vett részt katonai beavatkozásban. Hogyan lehet elvárni, hogy Nagy-Britannia vagy Franciaország mástól várja azt, hogy létfontosságú katonai képességeit alkalmazza? Ez az eurokraták válasza, holott stratégiai autonómiára volna szükség, a katonai erőink, képességeink, együttműködési képességeink a legerősebb katonai, legszorosabb katonai szövetségesünkkel együtt kell, hogy képzéseket, ez pedig nem más, mint az Egyesült Államok. Köszönjük, Van Orden. Butikofer úr egy kék kártyás kérdést kíván feltenni, ezt elfogadja? Yes? Okay, Mr. Butikofer. Hogyha ön már ilyen vehemensen ellenzi az összevonás és megosztás koncepcióját, akkor ezt hogyan ez, ez, egyeztethető össze azzal, hogy a NATO-nál pontosan a racionalizálás észszerűsítés koncepcióját alakították ki, csak épp más néven szerepel. Uh, Mr. Bütikofer úr helyettem érvel. Ez mind, meg, ez mind folyik a NATO-ban. Akkor az Európai Unió miért próbál maga is a maga szakállára megismételni, a, megduplázni a NATO-t? Miért állít fel egy olyan intézményrendszert, amely voltak éppen már egy létező szervezetet tükröz? A, a NATO fő érdeme egyébként abban áll, hogy egy kormányközi ö, szövetség szabad nemzetek között ré, függetlenül attól részt vesznek-e vagy sem egyes műveletekben. Nem pool and sharing működik, hanem közös parancsnoksági lánc alatt működnek a NATO műveletek. Van bizonyos mértékű, nagyon korlátozott pool and sharing. Az egyik, említettem, az ABEX repülőgépek alkalmazása. Láttuk azt is, hogy működött a libiai válságban. Legyünk tehát körültekintőek, amire szükség van, az, az megbízható ö, szövetségesek. Amikor a dolgok keményé válnak, akkor kiderül majd, ki a jó szövetséges, ki képes katonai képességekkel felállni. Köszönjük Van Orden úr, a északi baloldal nevében, Lőzing asszony másfél percben. Köszönöm szépen. A mai vita hátterét a gazdasági és pénzügyi válság adja, melynek következményeként az emberek a az egzisztenciájukért harcolnak, a jogaikért és a demokráciáért. Világszerte több ezren halnak éhen, főként gyermekek. Hogyha Európában takarékoskodni akarunk, akkor pont a védelmi kiadásokon kellene spórolni. A védelem a territoriális támadások elleni védelmet jelenti, és szép dolog, hogy azt mondhatjuk, igen, itt takarékoskodhatunk de még hogyha követem is az itt elterjedt logikát, és abból indulok ki, hogy magas a védelmi szükségletünk, akkor úgy tűnik, hogy a költségnyomás leple alatt fegyverkezést, a fegyverkezést akarják növelni, és ezáltal a hadiparnak nyereséget szerezni. Úgy gondolom, hogy nincs szükség ilyen magas védelmi kapacitásokra, és az sem igaz, hogy a védelmi területen történő költség megtakarítás jobb hatékonyságot eredményez. Liszek úr jelentésében a javaslatok emellett a demokráciát is veszélyeztetik. Például azáltal, hogy egy demokratikusan nem ellenőrizhető Aténa mechanizmust alkalmazunk valamint a polgári és katonai célok összemosása révén. Mi a jelentés ellen fogunk szavazni, és egy kisebbségi véleményt fogalmaztunk meg továbbá, amely a radikális leszerelés és egy teljesen polgári EU iránti követelés tartalmazza. Köszönöm. Köszönjük a liberális, nem a Teró úr következik a FD frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Európában jó néhány ország lefrakta védelmi kiadásokat, Finnország hazám sem kivétel ez alól. Ez aggasztó fejlemény, mert egyik legfontosabb feladatunk az, hogy a országaink biztonságát garantáljuk, megvédjük. Hogyan tehetjük ezt meg a jövőben? Ugyanakkor, amikor milliárdokat költünk olyan támogatási programokra, amelyek sehova sem vezetnek a gazdaság más területein. Että aseellisenkin voiman tarve on edelleen ajan. Azt kell, hogy mondjam, hogy arra van szükség, hogy ezen a területen komolyan vegyenünk bennünket, és ehhez határozottabb fellépésre van szükség, ne felejtsük soha egy pillanatra sem, főként nem az uniós intézmények falai között, hogy mindig védenünk kell az európai polgárokat. Köszönjük, Teró úr, mondja az elnök, most pedig a függetlenek nevében uh, eh, Löpen asszony következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom megrázni az önök között levő föderalistákat, ám szerintem a védelmi politika alapvetően nemzeti jellegű. Stratégiai, diplomáciai és védelmi igénye megvan minden nemzetállamnak. A képességek megosztása nem más, mint a szuverenitás amputálása az egységes védelmi eszközpiac egyszerűen vicc. Ha azt, meg azok azt gondolják, hogy Washington majd garantálja a biztonságunkat, akkor ez azt jelenti majd, hogy Európa megbénul ezen a területen is, ami a tagállamok közös védelmi kihívásait illeti, semmi olyan kihívás nincs, amit ne lehetne kormányközi együttműködéssel kiküszöbölni, vagy mert nem lehetne így választ adni. Anélkül, hogy Brüsszel beleavatkozna mindebbe. Sajnálta mondom ezt, de Eston asszony mondandója úgy tűnik azt jelenti, hogy a Moody's és a Standard Poor eldöntheti a gazdaságpolitikánk alakítását, és az is mi több Merkel és Sárközi ránk erőlteteti akaratát. Ez olyan, mint a szovjet rendszer, és a katonai kiadások lesznek az első áldozatai ennek az új költségvetési szigornak, amelyet ránk kényszerítenek. A legtöbb katonai, a tagállam katonai ereje már így is szinte működésképtelenné vált, és mindenki az amerikai nagy testvértől várja a védelmet, ahelyett, hogy maga biztosítaná azt maga, a maga számára. Ez nagy hiba, független nemzeti szakpolitikákra van szükség megfelelő eszközökkel, nem csak saját nemzeti érdekeink védelmére, hanem arra is, hogy együttműködjünk a közös kihívások érdekében, azokra választalában. Kék kártyával szeretne kérdezni? Löpen úrhoz intézi a kérdését? No. Nem. Nem akar semmit kérdezni Löpen úrtól. Rendben. Kiváló. Ez egy békés délutánt előlegez meg nekünk. Most pedig a független képviselők soraiból Danzsan két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Liszek kolléga kiváló jelentése világosát teszi, hogy mire van szükség a nemzeti és a multilaterális védelmi politikában. Világosá vált, hogy nincs elég pénz a célkitűzéseinkre, és láthatjuk azt is, hogy a szövetségeseink, az amerikaiak nem tudnak mindent megtenni helyettünk, és nem is akarnak. A libiai helyzet ezt világosá tette és az összefüggések ezen kontextusában elengedhetetlen, hogy egy ambiciózus védelmi és biztonságpolitikát alakítsunk ki. Műveleti szinten működőképesnek kell lenni, és megfelelő kapacitásokra van szükség. Joggal hallottunk már itt sok mindent a globális megközelítésről, de természetesen ügyelnünk kell arra is, és ez az ön szerepe, hogy ne veszítsük szem, ne tévesszük szem elől a biztonsági vetületet. A katonai képességeinkre szükség van annak érdekében, hogy globálisan szavatolni tudjuk a biztonságot. Ez világosan el is hangzott a Száheli övezet és az Afrika szarva térség kapcsán. Ami a védelmi ügynökség költségvetését illeti, az még nem kielégítő, de örvendetes, hogy elmondta a főképviselő, hogy mi a bárható ezen a téren. Ami a védelmi ipart illeti, fontos, hogy ágazatainkat konszolidáljuk. Munkahelyekről van szó és technológiákról, amelyek nem csak a védelmi ágazat számára fontosak, hanem a gazdaságunk számára is, főként válság idején stratégiai fontossággal bírnak. Un minuto tiene la palabra el señor Gualtieri. Köszönjük, most pedig de Galtieri úr következik a szocialista frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Mi vorrei concentrare sulle conclusioni. A szocialista frakció természetesen támogatja a LISZEK jelentést, ezért szeretnék inkább a tanács következtetéseire eh, koncentrálni. Apró, de mégis fontos előrelépés jelent ez. Persze a parlament többet várt, különösen bizonyos területeken, de komoly kockázattal járna az, hogyha járt volna az, hogyha közös biztonság és védelem politikát feladjuk. Ezt a veszélyt sikerült elhárítani, ehhez gratulálok a főképviselő asszonynak. Új műveletekről beszélünk, Líbia példája is elhangzott, amit sikerként könyvelhető el, Szudánról is hallottunk, tehát érhetünk el konkrét eredményeket, közös európai fellépéssel, ezért természetesen pénzügyi támogatásukat sem szabad eh, megtagadni a végrehajtás fontos, minek a haditechnika terén is további tovább kell növelni a kutatásra szánt pénzeket. Ez még csak egy első lépés, nem szabad azonban, hogy lendületet veszítsen ez a folyamat, tovább kell menni ezen az úton, különben Európa elveszíti fontosságát. Köszönjük, Gátjéru, most pedig négy Ajterbrock asszony kap egy percben szót. Főképviselő asszony, először is. Azzal kezdem, hogy Lizek jelentéstevőnek gratulálok a kiváló jelentéséért, és másosabban azt is hozzáteszem, hogy az erre reflektáló szavait is üdvözlöm, várónő. Azzal, hogy többet a pooling and sharing módszertan révén kevesebb pénzért többet tehetünk, ezzel egyetértök. Ugyanakkor arra koncentrálnék, hogy a, ö, le kéne szerelnünk a legpusztítóbb fegyvereket, az atomfegyvereket. A fegyverzet ellenőrzés, és különösen az atomfegyverek ellenőrzése, meg a, a leszerelése ezeknek, ez mint eltűnt volna a fogalomtárunkból, eltűnt volna a radarunkról ez a cél. Holott, hogyha ezen a területen újra tudnánk indítani erőfeszítéseinket, akkor erősítenénk saját érveinket. Például a közel-kelet atomfegyvermentessé tétele érdekében kertjük úgy a karácsonyt, hogy azt követeljük, hogy atomfegyvermentes világot akarunk. Elnök, köszönöm. Most Cavela asszony, a szó másfél percben. Lady Aston, i patrida μου η o οφείλει το 1 πέμπτο... Köszönöm. Eston asszony. Hazám, Görögország adósságának egyötödét annak köszönheti, hogy eh, védelemre, védelmi kiadásokra ennyit fordított. Nyilván tudják, hogy a görög-török kapcsolatok nem felhőtlenek, ezért igen komoly védelmi kiadásokkal kell számolnunk, ez azonban hosszú távon fenntarthatatlan Görögország számára. A újra felángolna a konfliktus hazám és Törökország között kivédené meg Európa határait. Hogyha valóban fenyegetésről lenne szó, mindig fontos, hogy megfelelő védelmi kapacitással rendelkezzünk. Na de hiányában mit tehetünk? Ne felejtsük el, hogy vannak valódi veszélyek, nem csak absztrakt veszélyekről van szó. Nem csak arról van szó, hogy Afganisztánban vagy máshol az európai um, erők részt vesznek, nem olyan veszélyekről van szó, melyek itt vannak Európa kapujában. Ezekkel mi lesz? Köszönjük, Szavella! asszony, Van Orden úr szeretne egy kérdést intézni önhöz? Parancsoljon, Van Orden úr. 30 másodperce van a kérdés feltevésére. I'm, I'm, just slightly... Kicsit meghökkent, amit mondott. Azt mondja, talán majd kifejtheti. Talán, tényleg vannak tényleges veszélyek, és megfelelő védelemre van szüksége szükségünk. De nem látja be, hogy a NATO szövetség éppen, hogy ezt a védelmet biztosítja, amit meg az Európai Unió próbál tenni, annak egyszerűen nincs érvényesség, nincs semmiféle relevanciája ebben a kérdéskörben. Nem gondolja azt, hogy az Egyesült Államok gondolja, hogy kiszolgáltat jó, megbízható szövetségeseket egy, egy katonailag nem kompetens és megbízhatatlan szervezet érdekében? Szavala asszony. You, you have 30 seconds as well. 30 másodperce van önnek is. Σε αυτή την αίθουσα μιλάμε για κοινή... Igen. Miről is van itt szó? Egy közös védelmi politikáról az Európai Unióban. Én erről beszéltem. Bár nem létezik ez igazán, de ami az én az hazámat Görögországot illeti, az Európai Uniónak több mint 30 éve tagja Görögország és amikor görög-török konfliktus fellángolt pár évvel ezelőtt, akkor nem, NATO, nem a NATO, vagy nem az Európai Unió védett meg bennünket, hanem az amerikai flotta. És sajnálatosnak tartom ezt, remélem ezzel Fan Orden úr kérdésére is egyben választottam. Tehát egy valódi beszélről beszélek, amelyel nekünk Görögországban nap mint nap szembe kell néznünk. Hál' Istennek önöknek nincsenek ilyen problémáik, mint nekünk Görögországban. Köszönöm, Szavala asszony. Most egy percben Dac asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr, főképviselő asszony. Ma délután tartózkodom attól, hogy túl sokat beszéljek a, a nehéz gazdasági időkben kötelező takarékosságról, én a nato támogatom, ám Van Orden úrnál, által mondottaknál bonyolultabb a helyzet. De nem erről akarok beszélni, hanem inkább arra egy elég apró dologra koncentrálnék, amelyet ön is említett bevezetőjében, ez pedig az Egyesült Államokkal kötött eh, átfogó meg, eh, együttműködés Afganisztánban és Koszovóban, és az ott abban, ezekben a programokban dolgozó emberek ügyéről szeretnék beszélni. Üdvözöljük azt a szakértelmet, amelyet ezek az emberek hoznak, és üdvözöljük, hogy ilyen bátran fejtik ki a tevékenységüket nehéz, veszélyes körülmények között. Különösen a, az észak-írországi rendőrség és katonaság iraki tevékenységéről szeretnék szólni, ahol polgári erőket képeznek ki, annak érdekében, hogy meg tudják védeni majd, mint rendőrök a, a demokráciát, miután kivonulnak az amerikai és brit csapatok az országból. Nagyon fontos tevékenység ez, magányos, veszélyes, összetett munkát végeznek ezek az északi rendőrök. Még nehezebbé teszi a munkájukat az európai bürokrácia. Ezért kérem a garanciájukat arra, hogy azok az emberek, akik most Koszovóban és Afganisztánban szolgálnak, nem, ö, őket nem kötik meg úgy a brüsszeli bürokraták tevékenységben, mint eddig tették. Köszönjük Dott asszonynak. Két percben Gáler úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is Lizek kollégának ezt a kiváló jelentést. Úgy gondolom, pont a lényegre tapint rá, jól mutatja, hogy hol vannak hiányosságok, és hol, melyek azok a területek, ahol többet tudunk elérni közösen. A főképviselő nagyon helyesen mondta, hogy a közös védelmi és biztonságpolitika csak annyira lehet jó, amennyire mi is hozzájárulunk ehhez. Ebben igaza van, és szívesen láttam volna, hogyha a december 1 tanácsi következtetésekben több állt volna erről. Így például a tervezési és vezetési képességek területén. Abban tudtunk megállapodni, hogy Brüsszelben adhok létrehozhatjuk a központot, de nem állandó jelleggel, ezt sajnálatosnak tartom. Felmerült bennem az a kérdés is, hogy hogy lehet az, hogy a következtetésekben felsorakoznak a battle groups mellett, de mégsem tudják ezeket a rendelkezésre bocsátani miért van ez így, és hogyan akarják ezt elkerülni a jövőben. Aztán az összevonás és megosztás koncepcióját többen említették, én is kiválónak tartom ezt az elképzelést, és úgy gondolom nem csak a szükségszerűség diktálja ezt, tehát nem csak a pénzügyi helyzet, hanem valóban közelebb hozna egymáshoz az európai tagállamokat ez a koncepció, de felmerül a kérdés, hogy a Genti kezdeményezés és az összevonás és megosztás koncepciója mennyiben segített bennünket abban, hogy a hiányosságokat, amelyeket megállapítottunk, valóban orvosoljuk. És felmerül az a kérdés is, hogy ebben az összefüggésben mikor tudjuk az állandó struktúrát együttműködést végrehajtani, úgy ahogyan a Weimári háromszög dokumentumában is megfogalmazódott, milyen lépéseket tesz a külügyi szolgálat annak érdekében, hogy támogassa az állandó struktúrált együttműködés aktiválását. Köszönöm. Köszönöm, Gáler úr. Most Paskú úr kap szót. The current effort to save the euro... Az eurót próbálunk megvédeni, ennek vannak védelmi vonzata is. Erre oda kell figyelnünk először is. A költségvetési szigor miatt a védelmi költségvetést vissza, lefaragják, miközben egyre nagyobb kívásokkal kell közvetlen szomszédságunkba szembenézni. Két kívás ez, ami lehet, hogy még nem veszély, de később ez egy veszélyes helyzeté alakulhat. Nem mindig baráti országoknak adjuk el vagyonunkat. Lehet, hogy stratégiai európai források nem a megfelelő kézbe kerülnek. A belső szolidaritást aláása az euróválság. Megjelent a gyanú az európai politikai szintéren, így az erőfeszítések megosztása a védelmi politikában is egyre jobban megkérdőjeleződik egy, a NATO mellett egy szűkebb szervezeti egység is felmerült, ami Európa, amiből Európa semmiképp se jöhet ki jól. Köszönjük, Pásku úr, most pedig egy percben Lambsdorff úr kap szót. Köszönöm, mielőtt hozzászólnék a témához, kihasználom Stavros Lambrindis volt kollégánk és alelnökünk jelenlétét, üdvözlöm őt, éppen ott beszélget. Németül nem ért, nem tudja, hogy róla beszélek, de üdvözlöm őt. Tehát, amikor a választóközetemben rend, üléseket szervezünk, gyűléseket, az állampolgárok mindig megkérdezik, ki akar több katonát? Az egy Európai Unió vagy az Egyesült Államok? Általában rosszul válaszolnak az állampolgárok, mert az Európai Uniónak 2 millió katonája van, és utámatnak 1,4 millió katonája. Tehát nagy hadsereget tartunk fel, ugyanakkor egy harmadát adjuk ki az amerikai költségvetési kiadásnak, mint ők. Mint ők. Ez abszolút értelmetlen, így ezért a pooling and sharing az egyetlen megoldás lehet. Ugyanakkor ezt politikai figyelemmel kell kísérnünk, ezt a folyamatot, ezért ö, tartom nagyon fontosnak a politikai vitát, köszönet ezért Lizek úrnak. Szeretnék az offsetek ügyében kritikai véleményt meghatározni. Az a véleménykülönbség, amelyet a jelentés lőrányoz, az Európai Uniós védelmi beszerzések szabályát nem válthatja, nem válthatja fel. Az Európai Bizottság ajánlása az offset kapcsán szerintem nagyon fontos. Polgári vagy katonai, közvetlen vagy közvetettek ezek a, legyenek ezek a mindig piac zavaróak, mindig piac torzító hatásúak. Ezért fontos az, hogy hangsúlyozzuk ezekkel való, való kapcsolatos véleményünket, és azt szerint szavazzunk is. Egy pillanat, Karasz úr, mert hogy Van Arden úr kék kártyát mutatott fel, 30 másodperc van a kérdése feltevésére. Csak tájékozódni szeretnék, az Európai Uniónak nincsenek katonái, egyáltalán nincs az Európai Uniónak hadserege, vannak katonák a nemzeti hadseregekben, az EU nem bír fegyveres erővel. Úgyhogy ezt tegyük azért teljesen világosá. Ezeket a hamis összevetéseket az Egyesült nem tehetjük meg, ezek félrevezetőek. Lambsdorff úr, jól tudom, hogy milyen kiválóan dolgoznak a tolmácsaink, ezért nem fogom a tolmácsokra a dolgot, hanem Geoffrey te értetted talán félre. Azt mondtam, a tagállamoknak vannak van annak hadserege, két milliós hadserege, és egy harmadát adjuk ki annak, amit az Egyesült Államok katonai kiadásokra. A pulling and egyébként kiválóan működik Nagy-Britannia esetében és a franciákkal együtt, a repülőgép anyahajók, atomfegyverkutatás és egyéb területen kiválóan működik ez önöknél is. És még egyszer megköszönöm a jelentést. Most pedig másfél percben Karas úr kap szót parancsoljon. Elnök úr, Hölgyeim és uraim, tisztelt asszony. Két tény van. Az első tény az, hogy az Európai Unió egy békeprojektként jött létre, amelynek célja, hogy az Európai Unió tagállamai között ne alakuljon ki fegyveres konfliktus. Az Európai Unió megalapításának ezt a célkitűzését százszázalékosan teljesítettük. A második tény, mindezek ellenére minden tagállamnak megvan a saját védelmi és biztonságpolitikája, és három pontban egyformák ezek. Van egy hatékonysági probléma, van egy toborzási probléma, és van egy finanszírozási probléma. Van egy harmadik tény is. Nincs közös külpolitikánk, nincs hatékony külpolitikánk, amely közös volna, nincs hiteles közös külpolitikánk, anélkül, hogy lenne egy közös védelmi és biztonságpolitikánk. Ez azt jelenti, hogy e három tény alapján mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy létrejöjjön a közös védelmi és biztonságpolitikai unió. Liszek úr jelentése felmutatja, hogy mi mindent tudunk megtenni a jelenlegi szerződések alapján annak érdekében, hogy növeljük a hatékonyságot, a politikai hitelességünket, és hogy a költségvetési terheket ezzel egy időben csökkentsük, mert közösen jobban tudjuk ellátni ezeket a feladatokat, mint mindenki, mint hogyha mindenki csak saját maga tevékenykedne haté- kevés hatékonysággal. Köszönöm szépen Karasz úrnak, most pedig Gomes asszony kap szót egy percben. Kék kártya? Egy pillanat. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy csak úgy röpködnek a kék kártyák itt a témában, ezért én is feltennék egy kérdést Karasz úrnak. Nagyon helyesen mondta, hogy védelmi politika nélkül nem lehet hatékony a közös külpolitika. Ehhez nem fűznék semmit, de ami hiányoltam az elemzésében, az a világos állásfoglalás. Karasz kolléga, ön azt javasolja, hogy legyen egy közös európai védelmi politikánk az Európai Unión belül, vagy ön azt javasolja, hogy a tagállamok mind-mind a NATO-n belül partnerekként tevékenykedjenek és lépjenek fel? Először is azt javaslom, hogy a jelentés, a Liszek jelentés tartalmát hajtsuk végre, támogassuk és tegyük a védelmi és biztonságpolitika integráns részévé. A Lisszaboni szerződés már az ügynökségek révén ez irányba tett lépéseket lehetővé tett. A második gondolatom, azt javaslom, hogy azok a célok, amelyeket magunknak kitűztünk, az együttműködés erősítése, komolyan, hogy komolyan vegyük azt, most ehhez egy európai védelmi és biztonságpolitikai unióra van szükség. Ez a szerződés alapján az, amit meg lehet már tenni, azt konzekvensen végre kell hajtsuk. A jelentés erre kiváló alapot kínál. Köszönöm, Gomez asszony. A pénzügyi válság a nemzeti védelmi és biztonsági kapacitásos kihatással van, ezért a KBVP operatív működését is veszélyezteti. Olyankor, amikor például a kínaiak kényes technológiát is felvásárolnak, amelyet európaiak fejlesztettek ki. Liszek úr kiváló jelentése rámutat arra, hogy a kapacitások és erőforrások megosztása védelmi politikában központi fontosságú az Unióban, ahhoz, hogy ne váljunk irrelevánsá globális szintéren, legyünk, fogalmazunk egyértelműen, ha európai preferenciát nem teremtünk, akkor nem teremtjük meg a védelmi ipari eh, alapot, amely a felkészültséghez szükséges, a NATO vagy eh, ENSZ keretében például. A védelmi kiadások okosabb felhasználásra, intelligesen felhasználásra elengedhetetlen, a korrupciótól meg kell szabadulni, ami áthatja a rendszert. It also requires that two member states, Britain and France, are... Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris arzenálba fekteti a pénzét, ami egyáltalán nem megoldás azokra a veszélyekre, amelyekkel szembe kell nézni. Éppen ellenkezőleg végezetül, Eston asszony, Libya eh, eh, egy elszalasztott lehetőség volt a KBVP hadművelet terén. Az ön feladata az, hogy meggyőzze a tagállamokat arról, hogy az ilyen lehetőségeket ne szalasszuk el. Ebben a parlamentben mi ebben támogatjuk majd önt. Köszönöm, Gomez asszony. Most másfél percben Préda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A pénzügyi válság nagyon világosan rámutatott arra, hogy két lehetőség nyílik meg előttünk. Vagy a megosztottság útjára lépünk és szétromboljuk Európát, vagy erősítjük az együttműködést. A második megoldás az, amit a túlnyomó többség támogat ebben a házban, benyomásom szerint. Elsősorban azért, mert egy globalizált világban ez egyetlen módja annak, hogy, hogy jelentősek maradjunk. Kína védelmi költségvetése az elmúlt tíz évben 200%-kal nőtt. Mindeközben az Európai Uniós tagállamok csökkentik, folyamatosan csökkentik védelmi kiadásaikat. Ezért is mondom, hogy a lehető megoldás a védelmi együttműködés jobb koordinálása és a pooling and sharing elve alkalmazása. Libia példája jól bemutatta, hogy miért van mindenre szükség azon túl, a vállalásokon túl, amelyeket a NATO-ban teszünk, eljött ide annak, hogy egy tényleges Európai Uniós védelmi kapacitást jön létre. A Liszek jelentés nagyon világos lépéseket irányoz elő ezen célérés érdekében, hagyjam csak meg néhányat. Először is, hogy létrehozunk egy európai védelmi és biztonsági szemesztert, rendszert, megerősítjük a biztonsági és kutatási részét a kutatási programoknak, illetve egy katonai Erasmus program létrehozása, amely egy közös védelmi kultúra kialakulását támogatja. Köszönöm Részek úr munkáját! Köszönjük szépen Préda úrnak. Egy percben Mávra Nikolász úr kap szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem elfogadható ilyen nehéz időkben, különösen nem elfogadható a jelenlegi helyzet. A tagállamoknak sokkal szorosabban együtt kell működniük, erőfeszítéseiket össze kell fognuk, fogniuk, annak érdekében, hogy a közös veszélyekkel szemmel fellépjenek. Az Európai Uniónak közös stratégiára van szükség, de mindenkinek eleget kell tenni a maga felelősségének, ami a béke fenntartását illeti nem csak Európában, hanem a szomszédainknál és a világ más térségeiben is. A gazdaság és pénzügyi válság hatalmas kihívás, azonban lehetőséget is teremt arra, hogy biztonság és védelmi politikánkat koherensebbé tegyük. Reformokra van szükség, és fontos, hogy végre elinduljunk ezen az úton. Egyetértünk azzal, hogy az összevonás és megosztás politikáját végre megvalósítsuk. Nem szabad azonban megfeledkeznünk Ciprusról. Cipruson még mindig katonák állomásoznak. Ciprus a jelentés következtetéseit hogyan tudná éppen ezért megvalósítani? Ciprus arra kényszerül, hogy jelenlegi helyzetét is figyelemmel kövesse, ezt nem szabad elfelejtenünk. Köszönöm, üdvözlöm Önöket, képviselőtársaim. Elnökségem alatt folytatjuk tehát. Kelám úr a hozzá, következő hozzászóló, aki másfél percet kap. Kelám úr. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony. Az a kiváló jelentés, amelyet Liszek úr írott meg, abszolút világosá tesz egy kérdést. Az, hogy a védelmi kiadásokat csökkentjük a válságnak betudhatóan, ez Európa hitelességét ássa alá a világban, mint stabilizáló erő vonatkozó állásunkat. Még riasztóbb azonban az, hogy hogyan használjuk fel ezeket a csökkentett kiadásokat. A nemzeti védelmi kiadások tervezése továbbra is jó rész koordinálatlan, itt túlkapacitások, kettőzött erőfeszítések, illetve hiányok adódnak. Ezért nagyon fontos, hogy a kutatási technológiákban ö, közösen lépjünk fel, koordináljuk azokat. A jelentés üzenete azonban az is, hogy a válság lehetőségeket is kínál. A nemzeti védelmi tervezés elszigetelt volt, tehát fel kell számolnunk, és egyetértek Eston asszonyjal, amikor azt mondja, hogy a nemzetközi együttműködés, a pooling and sharing módszertana kell legyen a szabály, és nem a kivétel a védelmi kiadások tervezésében. Szeretnék beszélni a szájbervédelemről is. Olyan terület ez, ahol döntő áttörésre van szükség, és nem nemzeti központú gondolkozásra. A, jobb, a minőség legjobb koordináció kulcsfontosságú követelmény, és ez nem csak óhaj, mert a szájber támadások gyorsabban fejlődnek, mint a mi védelmi és preventív lépéseink. A feladatmegosztás és a gyakorlatok a szájbervédelem területén rendkívül fontosságú feladataink. Európában pedig ki kell neveznünk egy szájbervédelmi koordinátort is. Képviselő úr, a következő hozzászóló másfél perc erejéig Kumutszákosz képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Kétség sem férhet hozzá, hogy az a mély válság, amelyet megélünk, a védelmi, tagállamok védelmi kiadásaira is kihatása van, így az egész európai védelmi ágazatot sem kerüli el a válság. Minden tagállam, még azok is, amelyek ennek nagyobbak a védelmi igényei, mint másoknak. Itt van például Görögország hosszú határai és a szomszéd eh, miatt eh, is találhatnak jó áron jó megáldó, megoldásokat, de nincs igazán könnyű gyógyír erre a problémára. Együtt kell működnünk, méghozzá hatékonyan kell együttműködnünk a védelmi politikában. Ez elengedhetetlen. De nem elég megpróbálni. A védelemi politika, a honvédelem minden ország számára roppant fontos, ezért erőfeszítéseinknek kitartónak és rugalmasnak kell lenniük. Ezért egyetértünk azzal, hogy a kapacitásokat, erőforrásokat meg kell osztani. Ez olyan ez szükséges és elengedhetetlen mai világunkban, ki kell egészíteniük az európai országoknak egymást, hiszen mindenkinek más a kapacitása, mások a pénzügyi lehetőségei. Nekünk Görögországban különösen nehéz dolgunk van, hiszen állandó veszélyben vagyunk, és a válság is különösen megvisel bennünket. Ben, véget értek a feliratkozott hozzászólások, most pedig az azonnali hozzászólások következnek. Sokkal többen iratkoztak fel, a következőknek adok szót minden csoportból egynek egynek és talán egy két ráadást tehát először is kelly képviselő úré a szó kérem eh, Köszönöm. Egy ideális világban nem lenne szükség eh, hadseregekre, de egyre veszélyesebb világban élünk, ezért mindig is lesz szükség eh, hadseregekre. Egyre szabadabban utaznak az emberek, az sajnos a bűnözők és a terroristák számára is új lehetőséget nyitott, ezért a védelmi erőknek egyre nagyobb szerepet kellene szállni, főként a bűnöző csoportok és a terroristák elleni fellépésben, a kettő egyébként gyakran összefügg. Hadd hozzak egy példát. Az eh, illegális cigarettacsempészet évi 10 milliárd kárt okoz az európai gazdaság számára. Azt hiszem, hogy eh, a védelmi eh, erők eh, ket a rendőrökkel, a vámszervekkel összefogásban bevonva ebbe a feladatba, nagyobb sikereket érhetünk el. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig Smolková képviselőnő szól hozzánk. súčasnosti v čase krízy, keď členské štáty Köszönöm szépen, elnök úr. Manapság válság idején, amikor a tagállamok megszorítanak, akkor nagyon, akkor magától értetődő, hogy kevesebbet költenek védelemre, és ezért a védelmi ágazatban jobb koordinációra, jobb tervezésre van szükség, annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a párhuzamosságok és a pazarlás. Az egyre növekvő xenofóbia populizmus, szélsőségek idején Európában fontosabb a védelmi politika, mint valaha. A közös védelmi politika mellett foglalok állást, azonban a közös koordinált ellenőrzés mellett is, ami az egyes védelmi komponenseket illeti, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a hírszerzéssel történő visszaélés. Szlovákiában ugyanis a katonai hírszerzés visszaélt jogosultságaival, és a saját polgárait hallgatta ki. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló egy perc erejéig Bilbao képviselőnő. Presidente. Señora Ashton. Köszönöm szépen, elnök úr. Ashton asszony többek között arról beszélt, hogy eszközökre van szükség, a jobb tervezésre, illetve a hatékonyság megvalósítására Afrika szarvánál. Mi a helyzet az európai flottával? Kalózok, kalóztámadásokra került sor, és az Atalanta hadműveletre is sor került, erről volt egy állásfoglalás is. Problémák merültek fel ugyanis, mert, ugyanis nem tudnak a fedélzetre vinni fegyvereket a nagyobb védelem érdekében, az afrikai hatóságok betiltották ezt. Ezért szeretném feltenni a kérdést önnek, hogy hogyan tudja szavatolni az érintett hajók biztonságát így módon. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló egy percre Tremopoulos képviselő. Köszönöm, elnök úr. A következő kérdéssel fordulok Eston asszonyhoz, ha figyel rám. Papandreou Merkel-Sarkozy megállapodás, amelyre az European Voice utolt, több milliárd euróról állapodtak meg, Eston asszony nem figyel ugyan rám, kérem figyeljen és válaszoljon erre a kérdésre, és magyarázza meg, hogy ez az új megállapodás miről is szól akkor, amikor a költségvetéseket mindenütt megfordítják, 2012-es költségvetéseket. A védelmi programot 18%-kal növelik, a NATO-ban pedig 50%-kal, ez egyszerűen botrányos, ennek igen komoly következményei lesznek. igen komoly manipulációról beszéltünk német cégek részéről Görögországban. Eston asszony hogyan reagálna erre, hogyan tud segíteni nekünk abban, hogy ezen problémákat valahogy eh, megoldjuk, és ne süllyedjünk még mélyebbre a válságban. Ferreira képviselő úrnak adom át a szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Aggasztó eh, dolgokat hallok ebben a vitában, azonban bizonyos dolgok kezdenek kitisztulni számomra. Ugyanazok a hölgyek és urak, akik a deficit eh, miatt a bérek csökkentését, újabb adókat, a közegészségügyi kiadások és a többi kiadások eh, lekurzítását javasolják. Ugyanezek az emberek Ebben a vitában arról beszélnek, hogy az európai katonai kapacitást növelni kell, és nem szabad, hogy a védelmi kapacitásra kiterjedjen a költségvetési megszorítások politikája. Egy évvel ezelőtt az európai csúcson is azt láthattuk, hogy az Európai Védelmi Ügynökség, az együttműködés, a védelmi ipar mind-mind felsorakozott a az elvek mögött is jól mutatja, hogy a kapitalista rendszer mennyire veszélyes főként, amikor halálán van, amikor a végső agóniáját eh, vívja. A, a békeért kell harcolnunk. Képviselőnőnek adom meg a szót egy perc. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. azon a napon, amikor igen sokat kritizálták az Egyesült Királyságot, Nos, egy pár héttel ezelőtt jártam Afganisztánban, és láttam, hogy a, eh, az első kézből tapasztaltam, hogy a brit eh, erők eh, milyen jó munkát végeznek. A brit adó fizetők állják a második legnagyobb kontingens árát, nem a portugál, a szlovák vagy a német adófizetők, sem, senkinek sincs joga arra, hogy a tagállami erőkről uniós erőkként beszéljenek. A brit erők csak a brit kormánynak és a királynőnek tartoznak. E, lojalitással arra esküdtek fel, e, lát, ilyen EU, EU erő nincsen. Hogyha egyszerű kérdésekben nem tudunk megállapodni, akkor bonyolult esetekben, bonyolult kérdésekben hogyan tudnánk e, megegyezésre jutni. A CND korábbi pénzügyereként hogyan tud objektív maradni ez ügyben. Atommentes Európáról beszélt valaki, ez valószínűleg zene a fülei számára. Ön egész egyszerűen ezen kérdésekben nem kompetens. Tehát Luhán, pentru un minut. Luhán úr kap egy percben szót a következőkben. Köszönöm, elnök úr. Estem Báronő, képviselőtársaim. Egyetértek teljes mértékben Liszek kollégámmal és jelentésével. A pulling és sharing nem egy lehetőség, most már nem szükségszerű egyetlen lehetőség jelen pillanatban ahhoz, hogy fenntartsuk védelmi kapacitásainkat. Ennek egyetlen módja az együttműködés mélyítése. mélyítése. Lehet alkalmazni a rotáció módszertanát. Két példánk már van arra, hogy NATO tagállamok alkalmazzák ezt a módszert. A szállító repülőgépeket használnak közösen tagállamok, NATO tagállamok, Franciaország és Nagy-Britannia megosztja például szállítói flottáját, vagy a kikötők és a szállítóhajók összeszervezése is jó példa. A légiszállítás parancsnoki rendszerének megszervezése jó példa arra, hogyan lehet optimalizálni a védelmi kapacitásokat és a szakértői kultúra megosztását. Ez a modell alkalmazható a műveleti támogatás más területére is, például a szállító helikopterek megszervezésére, e, vagy a tengeri megfigyelésre, megfigyelő repülőgépek szervezésére és egyéb célokra. Végül megadom a szót Skinner úrnak. Egy percben parancsoljon. Mr. President. Elnök úr. Gratulálok az előadónak ahogy az európai GDP csökken, nyilván a védelmi kiadások eh, arányosan is csökkennek, és ez így is marad. Jobb, ha ehhez hozzászokunk. A gazdasági megszorítások egy védelmi csapdába hajszolják Európát, ahol nem tudunk eleget tenni a kötelezettségvállalásainknak, ha csak nem teszünk valamit ez ellen. A nemzetállamok nincsenek abban a helyzetben, hogy egyedül járjanak el. A közbeszerzés, a technológia fejlesztés, mind olyan terület, ahol koordinálni kell erőfeszítéseinket természetüknél fogva, így lehetünk csak sikeresek. Európa amelyet évszázadokon keresztül háború dúlt és szakított darabokra, hol máshol lehetne, még jobban szüksége annak, hogy együttműködjünk a védelmi politikán területén. Van Orden azt mondta, hogy Eh, amit mondott, de ezzel egyetérteni nem tudok. A bürokratáknak ehhez mi köze? Hiszen ő maga is Brüsszelben szolgált a NATO bürokráciában, és utána az Európai Bizottságban, eh, hogy a Wikipédia nem téved, de talán eh, javítson ki, hogyha nem így van, miatt kritizálna másokat. Köszönjük szépen elnézést, a többieknek nem tudok szót adni, mert eltelt az idő most pedig a jelentéstévő lisek képviselő úré a szó két perc erejéig. panie przewodniczący! postaram się mówić krótko. köszönöm elnök úr megpróbálok rövid lenni hiszen tudom hogy szorít minket az idő. köszönöm mindenkinek eh, a jelentésemmel kapcsolatos megjegyzéseit mint a pozitív, mint a negatív kritikát, senki sem tökéletes. Ezt tudjuk. Hogyha ezeket a megjegyzéseket valóban megpróbálnánk -e egy szövegbe önteni, akkor egy teljesen új jelentést készíthetnénk belőle. Európa védelmi politikája egy roppant összetett kérdéskör, tisztában vagyok azzal, hogy a jelentésem nem oldhatja meg az összes problémát. Az egyetlen célom az volt, hogy rámutassak bizonyos olyan kulcskérdésekre, amelyek a pénzügyi válság kontextusában érintik az európai védelmi politikát, védelmi ágazatot. Tehát a válságot védelmi politikai szempontból közelítettem, hiszen a, nem csak veszélyeket, hanem a lehetőségeket is látnunk kell ebben. Örülök annak, hogy a hozzászólók többsége jelentésem alap kijelentéseit támogatja. A fő gondolat az, hogy nem szabad a védelmi politikát, a védelmi ügyeket eh, a háttérbe szorítani. Felmerült a kérdés, hogy kinek címezzük ezt a jelentést. Nem hiszem, hogy Eston asszonynak elsősorban. Eston asszony is egyébként nagyrészt egyetértett velünk. Nem, ez a jelentés elsősorban a tagállamoknak, a nemzeti parlamentnek parlamenteknek szól, nekik kell címezni. Ezen kormányokkal érdemi vitát kell, párbeszédet kell folytatni ezekről a kérdésekről, ha elfogadják a jelentést. Még szépen. Ö, olyan gyorsan ö, jö, következett Liszek úr, hogy volt egy kérdés Skinner úrhoz. Elfogadja Fan Orden úrtól a kérdést? Igen, Fan Orden úr, akkor kérem, hogy szóljon. Nem igazából kérdés ez, hanem reagálnék eh, jó barátom, kollégám Skinner úr megjegyzésére. 30 eh, évig büszkén eh, katonai tisztként szolgáltam ő felsége és haderejében, a világ több pontján is szolgáltam, és valóban, amikor ott hagytam a politika kedvéért a katonai szolgálatot, akkor valóban töltöttem bizonyos időt, rövid időt, az Európai Bizottságban dolgoztam, ahol roppant érdekes volt belelátni abba, hogy az Európai Bizottság hogyan működik. Ez kiváló háttér és tapasztalat volt a mostani munkámhoz. Köszönöm. Uh, thank you very much, and uh, now I give... Köszönjük, most pedig megadom a szót a főképviselő asszonynak, Eston asszony. High representative. Um, Köszönöm. Elnök úr, nagyon érdekes, és szerintem nagyon fontos vitának lehetünk most tanulni. Többek között azért is, mert a gazdasági helyzet összefüggésében vizsgáltuk a tagállamok lehetőségeit, és ebben a helyzetben abszolút létfontosságú, hogy a lehető legjobban uh, gazdálkodjunk erőforrásainkkal, azon kihívásokkal, biztosítási kihívásokra is választ adva, amelyekkel szembe kell néznünk, mint intézmények, mint parlamenti képviselők, mint tagállamok. Talán nem lep meg senkit, hogy ez rendszeres viták tárgya. Rasmussen NATO főtitkáról folytatott tárgyalásaim tárgya is, és külügyminiszterek tanácsán és védelmi miniszterek tanácsában is ezekben a kérdésekben tárgyalunk mit akarunk közösen elérni, hogyan akarjuk legjobban elérni ezeket a céleket. Érdemes visszaemlékezni azokra a missziókra, amelyek jelenleg folynak, és arra, hogy hogyan, milyen hatékonyan működnek ezek a missziók a terepen más partnerekkel, a NATO-val együttesen is. Hagyj emlékezetem önöket arra, hogy Grúziában is van egy modern missziónk, amely a, a orosz 2008-as augusztusi orosz cselekvések nyomán jött létre ez a misszió Grúzia biztonságának védelmében. Fontos, hogy hitelesség legyen a határok mentén, és ott megfelelően ö, működjenek a, a, a misszióban dolgozók. Aztán Afrika szarvának térségében ö, is elképesztő munkát végez az Atalanta misszió. Többféle tag, több tagállam működik itt együtt, ö, szakértőiket, helikopter hajó flottájukat összeszervezve a brit Northwoodi parancsnoki központ és a brit admirális vezetésével. És ez létfontosságú például a, abban is, hogy az éhezőknek, a ténylegesen ilyen halóknak élelmiszersegélyeket tudunk eljutatni. És segítséget tudunk nyújtani azoknak, akiket folytogat a, a partok mentén folyó kalózkodás, az emberek elrablása, az a folyamatos fenyegetés, amely lehetetlen teszi az idegenforgalom bevételennek megszerzését ezekben az országokban. Az Európai Uniónak itt nagyon fontos hozzájárulása van. Nem csak ahhoz, amit a NATO tesz, hanem által együtt cselekedve. A legjobb példa erre, ennek ábrázolására az, ami most Koszovóban történik, az EULEX Koszovó a második válaszadási vonalat adja, rendőrtisztek működnek ott a észak-koszovói erőszak ellen fellépve, kéz a kézben együttműködve a KFOR-ral, a NATO erőivel, amely a harmadik válaszadó erőt adja. Ez egy igazi nemzetközi együttműködés, hiszen azok a nehézségek és veszélyek, amelyek felmerülnek Koszovó és Szerbia között, kötelezővé tették, hogy nemzetközi választ adjunk erre. És a tagállamok önkéntesen, szabadon léptek fel közösen, a lehető leghatékonyabb módját megszervezve a rendőri válaszadásnak. Ez teljesen más, mint a NATO katonai műveletei, ugyanakkor ezek közösen működnek, és szorosan együttműködünk a NATO-val mindezek során. NATO-val folyamatosan tárgyalunk, hogyan tudjuk támogatni egymást, például Líb Líbiában, és a NATO nagyon tudatosan katonai eszközökkel lépett fel, ám mások bízta a, a katonai felszerelés megszervezését a humanitárius segítségnyújtás érdekében. Tehát nem átfedések vannak itt, hanem, hanem együttműködés. És kiküszöböljük az átfedéseket. A NATO igényére is választ adunk, és a tagállamokat ennek megfelelően szervezzük. Ha körülnéznek, azon országokban, ahol ilyen közös együttműködés van, láthatóak ezek az eredmények. Éppen most tárgyaltam a szállövezet külügyminisztereivel, ők is átfogó stratégiai módszertan alkalmazását kérik. Az éhezés elleni fellépésünkben, a terrorizmustól való félelmükre válaszadásban. Attól is félnek a szahalövezetben, hogy Líbiából fegyverek áramlanak a térségben, térségbe. Segítséget kérnek, és ez biztonsági fellépést igényel, követel meg tőlünk. Az Európai Védelmi Ügynökség is együttműködik a NATO-val, az, az egyes aknák és, és házilag barkások, bombák nem csak Afganisztánban, hanem a világ más részén is fenyegetik katonáinkat. És ha azt vizsgáljuk, hogyan lehet megragadni, hogyan lehet felkutatni, ki készíti ezeket a bombákat, hol gyártják, hogyan lehet úgymond a kézjegyüket leolvasni, akkor erre is szervezett választ kell adnunk, és ezzel e- életeket menthetünk meg. Ezért van szükség arra a szakértelemre, amely a szakértők együttműködésére támaszkodva lehet hatékony, és használhatja fel a hatékony forrásokat. Beszéltek a, a cyberbiztonságról, a, a, az internetes biztonságról is, itt is erről is tárgyaltunk az amerikai uh, hadügyminiszter helyettessel, hiszen a cyber biztonság egyik fő eleme, hogy nem áll meg a határoknál, és azok a cégek, vállalatok és ágazatok, amelyeket leginkább fenyegetnek ezek a szájbertámadások, európaiak. Európai üzemek, európai vállalatok, sok esetben több tagállam vállalatai működnek együtt, ezeket kell megvédenünk, és ezért igényel az Európai Uniós szintű választ és ellenintézkedéseket. Még két dolog, dologot szeretnék elmondani zárás gyaránt. Először is, hogy együttértek azokkal, akik azt mondták, hogy a tevékenységünk főleg preventívek kell legyenek. A, a válság megelőzése, a közvetítés kell legyen a célunk, a forrásokat arra kell használjunk, hogy megelőzzük a válságokat. Ez teljesen helyén való megközelítés, teljesen egyetértek ezzel. Úgy, és ez persze kiegészíti az egyéb tevékenységeinket és a megelőzés. Azzal is egyetértek, ami hangzott, hogy nagyon büszkék kell legyünk azokra a katonáinkra és rendőreinkre, akik a hadszintereken működnek most, és tudom, hogy világszerte ez nagyon nehéz feladatot ró ezekre a katonákra, különösen Afganisztánban. Nagyon büszke vagyok a, az ottani eredményekre. És végül Dodzasszonynak válaszolva, aki egy nagyon konkrét kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy garantálhatjuk-e azt, hogy akik egy magányosan nehéz feladatokat ö, látnak el, például Afganisztánban megfelelő támogatást kapnak el a brüsszeli ö, igazgatástól. Én is ö, nagyra becsülöm azt a munkát, amelyet Afganisztánban kifejtenek az északi rendőrök, és, szeretnék, és támogatjuk is őket. Köszönjük, alelnök asszony! vitát lezárom a liszek jelentésről holnap déli eleven óra thirty perckor lesz a szavazás.